látom, a mai ülést először a tegnapi ülés jegyzőkönyvének elfogadásáról kell beszélnünk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés a tegnapi ülés jegyzőkönyvének kapcsán. Úgy látom, hogy nincsen.